ehhez felhasználjuk Ferreira úr jelentősét, aki nagyon jól elemezte a helyzetet, és ezt még egyszer megköszönöm. Köszönöm, biztos úr! Ezzel lezártuk a vitát erről a témáról. Köszönöm a jelentést. Holnap délben lesz a szavazás erről. Most pedig az utolsó napi rendi pont következik. Teokarusz asszony jelentése a szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban. Először átadom a szót négy percben az előadónak. Mrs. Theocarus, you have the floor. Öné a szó. Tudjuk, hogy Afrika eh, a világnak eh, más eh, térségeit is sújtja a szegénység és a demokratikus deficit ennek ellenére e, ezek is nagyon fontos részei a nemzetközi rendszernek. Valamennyi frakció segítségével elkészítettem ezt a jelentést, és szent meggyőződésem, hogy az Európai Unió segíthet a szegénység elleni küzdelemben, többek között a munkahelyteremtéssel. Az Európai Uniónak természetesen segítenie kell a világ e, azon lakosainak részét, akik a szegénységi küszöb alatt élnek a fejlődő országok gyanakodva figyelik a fejlett országokat, de ha látjuk, hogy az európai népek megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a harmadik világnak a fejlődése nagyon fontos és hasznos lehet magának az uniónak is. Például a munkahelyteremtéssel, ami lehetővé teheti, hogy az illegális bevándorlás megszűnjön, illetve az instabilitást is csökkenteni a fejlődő országokban. Ugyanakkor tudni kell, hogy a fejlődésnek az alapja a ö, demokráciának a megerősítése, létrehozása, illetve a demokratikus intézmények kialakítása, a társadalom demokratikus működése, emberi jogok, gyermeki jogok, de, ugyanide, de csak ide tartozik a civil társadalom részvétele is. Figyelembe vettük mindezeket a jelentésünkben, nagyon sokat foglalkoztunk az oktatási javításával, illetve a választás lehetőségével a tudósok látogatóba mehessenek. A betegségek, mind az AIDS és egyéb betegségek ugyancsak olyan elemek, amik a szegénység ördögi körét fenntartják. Ezeket figyelembe vettük, megjelöltük, hogy milyen intézkedések szükségesek ezen elemek elleni küzdelemhez, úgyhogy ezek ne akadályozzák a fejlődést és az adósság csökkentést. Most figyelembe ezeket az erőfeszítéseket, amelyeket már a világközössége többször is eh, elindított, és figyelembe véve a különböző nemzetközi egyezményeket, amelyek ugyancsak a szegénység elleni küzdelmet célozzák, igyekeztünk elérni egy kompromisszumot a benyújtott módosítókkal egyes módosító indítványok időnként nem kerültek be a kompromisszumba, de szerintem nagyon fontosak lehetnek, hasznosak, amennyiben valóban küzdeni kívánunk a szegénység ellen. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólásokban többen kívánnak hozzászólni. Az első Basescu asszony în condițiile actualei crizei szépen, A jelenlegi gazdasági válsággal, ami az élelmiszerek és a fűtőanyagoknak az ára emelkedik, több millió ember egyszerűen szegénységbe került. Ez egy nagyon nagy kihívás és provokáció a fejlődő országoknak. Amíg hogyha az Európai Unió a legnagyobb adományozó is a világon, a ö, szegénység felszámolásra tett intézkedések nem elég gyorsak és nem elegendőek. Nyilvánvaló, hogy a fejlesztési politikákat is felül kell vizsgálni. Innovatív megoldásokra van ö, szükség, és az adókikerülést is ö, le kell küzdeni ezekben az országokban. A lehetővé válnak majd olyan megoldások, amelyek felgyorsíthatják a szegénység elleni küzdelmet. Tagá- Európai Uniós tagállamként fontos a áprilisban hazám Moldáv köztársaságnak 100 millió eurós támogatást nyújtott. just to make the point that, uh, Hadd jelezzem, hogyha egy, ezen a vitán, hogyha korábban beszélt az ember, akkor nem szokta megkapni a szót, hanem egy másik alkalommal adjuk meg, de most jár úrnak adom meg mégis. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hiszen nagy vonalú. Úgyhogy egy percnél is rövidebb leszek. A mezőgazdaság a szegénység enyhítésében a világ minden pontján és a lakosság élelemmel való ellátásában fontos szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy megfelelő árakra is van éppen ezért szükség a világpiacon a mezőgazdasági termékeknél. A megfelelő ár gazdasági elő- előfeltétele annak, hogy működőképes mezőgazdaság jöjjön létre a fejlődő országokban. A másik dolog pedig, ami kell, az a stabil politikai viszonyok és a korrupció hiánya. Ez esély esély az éjség felszámolására, a munkanélküliség megszüntetésére, munkahelyek teremtésére. A problémákat felismertük, ezeket meghatároztuk. Az európai mezőgazdaságpolitika export szubvenciója éppen ezért fontos, ennek elvetése rossz. Köszönöm szépen, Lászis úr. Mr. Chairman, Monsieur le Commissaire Barnier. Köszönöm, elnök úr. Barnier biztos úr, Önök úr, kedves kollégák, a szegészségügyi rendszerekbe való befektetés, más demokratikus intézményekbe való befektetés azt jelenti, hogy az államokat segítjük. Ezen országok, a fejlődő országok költségvetése és az EU segítségnyújtása sajnos nem vette figyelembe azt, hogy az adományok 20%-át az egészségügybe kell befektetni. Ami az oktatást illeti, az alapoktatást, vagy a további oktatást, a fejlődési, fejlesztési politika része kell, hogy legyen. A bizottságnak támogatnia kell az, hogy ebbe a két területbe befektessenek, vagyis az egészségügy és az oktatás, az alapoktatás. Köszönöm, Ferreira úr. Elnök úr, a szegénység és a munkahelyek teremtése a fejlődő országokban fontos. Éppen ezért az Európai Unió tagállamoknak együtt kell működni ennek a, az erre vonatkozó politika kidolgozásában, mégpedig szolidáris alapon. A hogy célkitűzések várható volt, kudarcba fulladtak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a hiányosságokat megszüntessük. A megfelelő egészségügyi és oktatási rendszerek nélkül univerzálisan a az előnyben részesített mezőgazdaság nélkül nem lesz a szegénység felszámolása lehetséges. A gazdaság a termelés támogatása nélkül helyi szinten nem lesz munkahelyteremtés és fenntartható munkahelyteremtés. Sajnálatos az, hogy továbbra is a fejlődő országok, amelyek a legkevésbé fejlettek, kimaradnak ebből a körből. Óriási adósságaik vannak, és az adósság tere, teher az alapvető egyenlőség kérdése. Köszönöm szépen, biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és továbbra is Georgieva kollega nőm nevében szeretnék köszönetet mondani Teokarusz asszonynak ezért a nagyon átfogó, komplett és kiegyensúlyozott jelentésért egy olyan témában, ami aktualitást élvez a világ vezetői felelősei az ENSZ-ben is foglalkoznak ezzel éppen jelenleg. Nagyon fontos a nemzetközi együttműködésünk tekintetében is a szegénység csökkentése, a munkahelyteremtés. Ez nagyon sürgető aktualitás, hogyha figyelembe veszük a gazdaság és pénzügyi válságot, mert nagyon megemelkedett a kőolajnak az ára és egyéb nyersanyagoknak, ahogy Baszeszko asszony is elmondta, egyes élelmiszercikkeknek az ára is nagyon aggasztó mértékben megemelkedett és bizonyos hiperspekuláció tapasztalható a nyersanyagoknál. Én foglalkoztam már ezzel a kérdéssel, Csolusz kollégámmal beszéltünk erről egy brüsszeli vita kapcsán, és a hét folyamán a másodlagos termékek szabályozására is javaslatot fogok tenni, hogy csökkentsük, korlátozzuk a spekulációt, amit én személy szerint egyébként botrányosnak tartok, amikor alapanyagokról és nyersanyagokról van szó, külön mezőgazdasági nyersanyagokról, a, olyan országok esetében, amelyek nem tudják önmagukat ellé, ellátni élelmiszerrel. A szociális intézkedések hatékonyak a ö, szegénység elleni küzdelemben, különösen a jelen, negatív jelenségek felszámolására. A bizottság elvállalta, hogy segíti ezeket a államokat, és a tanács is ezt a kezdeményezést támogatta elkötelezettek vagyunk a munkaerő, munkahelyteremtés tekintetében, de nem elegendő az, hogy defenzíven lépjünk fel a válságban, hanem hosszú távon kell intézkednünk, és ahogy értelmeztem Ferrera úr, hogy önnek is ez a véleménye, hogy a leggyengébbeket kell hosszú távon segíteni. Az európai miniszterek a fejlesztési célkitűzéseket is megerősítették, és egy csúcsértekezletet is összeült New Yorkban éppen jelenleg ülésezik. A szociális védelem, amit Mikó említett, szerepelnek a tanácsi konklúziókban, mint a milleniumi célkitűzések egyik legjelentősebb eleme. Egyszerűen lehetetlen a, fels, a szegénységet felszámolni, hogyha ezt a két aspektust nem vesszük figyelembe. És ahogy a jelentés készítő is e, említette, a legsebezhetőbbeket kell az erőfeszítések központjába állítani. Az intézkedéseknek nincsen értelmük és hatásuk, hogyha ezek mind csak papíron szerepelnek. Az adományozók segíthetnek abban, hogy a szociális kiadások szintje megfelelő legyen, és itt az unió élelmiszer támogatására is gondolok. Jár úr hangsúlyozta jogosan, hogy fontos a termelési kap, mezőgazdasági termelési kapacitások fenntartása, a szuverenitás és az önellátás, autonómia megteremtése céljából az adott régióban. Ezt Pipász kollégám is erősen támogatja. Az ön jelentése jogosan hangsúlyozza az ENSZ agenda fontosságát, illetve a globális paktuma munkahelyekért Teokarusz asszony, egyetértek önnel abban, hogy európai megközelítést kell kidolgoznunk a szociális támogatás vonatkozásában. A bizottság bevezette, a kezd, e, megkezdte a kezdeti munkákat, ez az európai fejlesztési jelentés 2010-es változatában benne van, ami a legkevésbé fejlett országokban foglalkozik a szociális védelemmel. Innovatív megoldásokra van szükség, a szociális gazdaság részben meghozhatja ezeket az innovatív megoldásokat. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos az egyenlőség a, az emberek között. A tagállamok is ezt követik, ezért július 14-én a tanács egy akciótervet fogadott el, arra, hogy európai szinten támogassák az emberek egyenlőségét, és ehhez kapcsolódik a milleniumi célkitűzések. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a kollégáknak, a tolmácsoknak, a munkatársaknak. Lezárom az ülést, a következő ülésre holnap reggel 9-kor kerül.